Köszönöm, akkor kezdődik a szavazás. A az első szavazásról név szerint szavazunk, az ártői jelentés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kasperi jelentés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Telos Foforias. És ezt is megszavaztuk, elfogadtuk. Új helyi jelentés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Τέλος ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Εγκρίνεται. Ezt is elfogadtuk. Anderson jelentés. 96-os módosító, kézzel szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 95-ös módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 95-ös módosítóról szavaztunk, név szerint lezártam a szavazást. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Én úgy hallottam, hogy esetleg volt valami tolmácsolási probléma, tehát megismételjük a szavazást. Kérem, hogy csendesedjenek el. Technikai probléma miatt megismételjük a szavazást. 95-ös módosító. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Telos psifoforias. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlament első olvasata ezzel lezárul. Lundgren jelentés 41-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást εγκρίνεται που σημαίνει ότι η πρώτη ανάγνωση Elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy az első olvasatot a parlament ezzel befejezte, Grosztet jelentés. Most szavazunk arról, hogy az ipari bizottság felhatalmazást kap arra, hogy Grosszett asszony jelentése alapján tárgyalást kezdeményezzen arról, hogy egy védelmi ipari fejlesztési program induljon. Van-e valaki, aki a bizottság döntését kommentálni akarja? Butikoffer úrnak adom meg a szót, aki ellenvéleménnyel van. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan. Úgy véljük, hogy ezt a döntést meg kellett itt hozni, mert ez nagyon fontos a számunkra. Amellett vagyunk, hogy mi, európaiak, sokkal közösebben, sokkal többet tegyünk a közös védelmünket, és ez összefügg azzal az együttműködéssel, amelyet a biztonsági iparterületén is teszünk már. De az, amiről most döntenünk kell, az egy elhalasztott lehetőség. 178 különböző rendszert nem fogjuk itt csökkenteni, különböző kiadásokat nem fogjuk csökkenteni, amiket a tagállamok részéről a védelemre szánunk, vagyis igazából a kinyilatkoztatott célokat nem tudjuk így elérni. Ezért kritizáljuk mi ezt a javaslatot, nem több pénzre van szükség a fegyverkezés kapcsán, a nagyobb hatékonyságra, nem túlkapacitásra van szükség, ez csak újabb fegyverkezési exportot fog eredményezni. Köszönjük Butikofer úrnak, aki a bizottság döntése ellen szólalt fel, és most Grosztet asszony kap szót két percre, aki mellette érvel öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Február 21-én az Ipari Bizottság nagy többséggel elfogadta azt a jelentésemet, amely a védelmi ipari programról szól, illetve a tárgyalási mandátumról. Én azt kérném önöktől, hogy ma erősítsék meg ezt a döntést, hogy elkezdjük az intézményközi tárgyalásokat. Az a rendelet, amelyről itt szó lehet, az európai védelmi ipar tenné versenyképessé, illetve innovatívá. Tehát arról van szó, hogy az ipari bázisunk fejlődne, az európai technológia fejlődne, és a haszontalan duplikációkat iktatnánk ki. A polgáraink azt kérik, hogy tegyünk a védelmük érdekében, és éppen ezért épp ideje, hogy jobb együttműködés legyen Európában válaszolva az ő elvárásaikra egy nemzetközi kontextusban. Ez a rendelet 19. január 1-én lépne hatályba, és nekünk ezt gyorsan végre is kell hajtanunk. A 2019-es költségvetésben már nyoma kell, hogy legyen. Ezért kérem, hogy ezt a tárgyalást kezdjük el, ezt támogassák. Köszönöm. Köszönöm, meghallgattuk a javaslatokat, és most szavazunk a bizottság döntéséről. Szó, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a javaslatot elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy a szakbizottság azonnal elkezdheti a tárgyalásokat. Megyünk tovább. Forenza Björk jelentés. 14-es bekezdés az eredeti szövegben, kézzel, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kérnek egy gépi ellenőrzést? Nos, akkor tegyük meg, 14-es bekezdés gépi ellenőrzés következik. Lezárom. Ezt eh, elég nagy többséggel elfogadtuk. AE preambulum bekezdés, eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Λήξη ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg elá preambulum bekezdése. Kérem, készfeltartással. igen, tartózkodók, nem, elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Kérem ezt, akkor tegyük meg, tehát AI preambulum bekezdés. Λήξη ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk világos többséggel. Most az egész szövegről szavazunk, név szerinti szavazás következik. Λήξη ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gyufred a jelentés. Megyünk tovább. Az egész szövegről szavazunk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább, Valina jelentés. Egyes módosítás a négyes bekezdéshez. 76-nál több képviselő kérte ezt. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. És ezt a módosítót elvetettük. Most az egész szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, ezzel a szavazás végére értünk. Köszönöm a részvételt.